El señor presidente. Az elnök. Buenos días, kollégás. Jó napot kívánok, kollégák! Megnyitatnak, nyilvánítom az ülést. Van egy bejelenteni valóm. Pirillo úrnak egy percre megadom a szót. Mikrofon nélkül.